Honorable members, dear colleagues, ladies and gentlemen, it is an honor to welcome parliamentarians from across the European Union for the second day of the European Jó reggelt kívánok! Ez itt az Európai Parlamenti Hét rendezvényének a második napja. Miután tegnap meghallgattuk az Európai Szemeszterről szóló konferenciát, ma megnyitjuk a stabilitásról a gazdasági koordinációról és a gazdasági kormányzásról szóló napunkat. Ennek összefoglalóan a 13-as cikk konferencia a megnevezése. Szeretnék először is köszönetet mondani Hollandiának, hogy társ vendéglátóink, társ szervezőink itt az Európai Parlamenttel most, minden szinten kiváló volt az együttműködés, tehát a politikai és az administratív szinteken is, úgyhogy én megilleti őket a köszönet, tehát ezért köszönetet mondok mindig, ugye a szokásos rendkívül hatékony holland stílusban köszönetet, mondtak, köszönetet mondok, így szervezték meg ezt, mint mindig nagyon hatékonyan. Nos, hölgyeim és uraim, a gazdasági fellendülés az már azért beindult az Európai Unióban, de még rengeteg kihívás áll előttünk a 2016-os évre nézve. Lelassult a kínai gazdaság először is, és ugye folytatódnak a kiegyensúlyozó törekvések, erőfeszítések. Az amerikai monetáris politika ö, szűkül, szigorodik, az importok bizonyos feltörekvő piacok piacoknál csökkennek, és fejlődő piacokra is vonatkozik ez, és akkor még nem is említettem, hogy milyen geopolitikai kihívásokkal nézünk szembe. Azt hiszem, ha erre gondolunk, akkor kimondhatjuk, hogy mindez az európai csúcsot is befolyásolni fogja. Most csütörtök pénteken lesz az európai csúcs. Tehát most ö, sokan több témát nemzeti ügyként prezentálnak, pedig ezek nem nemzeti ügyek. Gondoljunk a migrációs válságra, a terrorizmusra, az adóelkerülés, adócsalás elleni küzdelemre, Szíria, Líbia, Oroszország, az éghajlatváltozás, az Egyesült Királyság népszavazása, ugye a bemaradásról vagy távozásról, ezek a témák megoldhatatlanok egyetlen egy szinten, a tagállami szinten és hogyha a válsággal szembe akarunk nézni, akkor az európaiaknak össze kell fogni. Ez azt jelenti, hogy EU-s szintű együttműködésre van szükség. 508 millió ember itt van, 28 nemzetállam és a legnagyobb egységes piaca a világnak. Tehát használjuk ki ezt, csak így tudjuk hatékonyan menedzselni a globalizációt úgy, hogy a saját érdekeinket is képviseljük. Az EU szintű együttműködés pedig csak akkor működik jól, hogyha az EU és a nemzeti szintek között megerősítjük az együttműködést. És ebben a parlamenti együttműködés is nagyon fontos szerepet játszik, és ezért örülök annak, hogy van ilyen lehetőség, és hogy a nemzeti parlamenti képviselőkkel megvitathatjuk a gazdasági koordinációt és kormányzást. A válság az nagyon jól bemutatta, hogy micsoda nagy kölcsönös függés van az országok között, azon országok között, amelyek úgy döntöttek, hogy közös valutát vezetnek be. Akik túlzó államadósággal néztek szembe, segítséget kaptak, a többiek támogatták őket, és persze ide bejön a nemzeti költségvetés és gazdaságpolitika is. Több egyetértési memorandum született és megállapodás, és ezeknek a sora egy politikai rendszert alakított ki amely nem tiszta felelősségi körökhöz vezetett. Pedig hiteles kötelezettségvállalásra és megfelelő elszámoltathatóságra van szükség, európai szinten is, és mondom még egyszer, hogy a demokratikus elszámoltathatóság alapvető fontosságú a strukturális reformok megvalósításához és a hatékony kormányzáshoz általánosságban véve. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, tegnap lehetőségük volt arra, hogy az újonnan átalakított európai szemeszterről cseréljenek eszmét, megvitassák a politikai prioritásokat a 2016-os szemeszterre vonatkozóan több különböző szempontból is. Beszéltek az adóalap csökkenése, illetve a nyereség átvitele témájáról is, az MMF felülvizsgálatáról is. Ma pedig a gazdasági és költségvetési koordinációra fogunk központosítani, és megnézzük, hogy a fiskális kompaktot hogyan hajtják végre. Örömmel konstatálom azt a tényt, hogy a mai nap az első 13-as cikk konferencia, amióta az eljárási szabályzatot elfogadtuk tavaly novemberben. Több évnyi nagyon nehéz tárgyalás van mögöttünk, és végül sikerült elfogadni a munkamódszereinket, ezeknek a használatával pedig végre nem a szabályzaton fogunk rágódni, hanem végre az érdemi pontokra térhetünk rá. Az éves növekedési jelentésben a bizottság megígérte, hogy a fiskális kompakt értékelésére is kitér. Lehet, hogy oda jutnak majd arra a következtetésre, hogy a kormányközi megállapodások azok nem olyan hatékonyak, mint a közösségi módszer a közösségi, közösségi jogszabályok egy fontos eleme az, hogy megvan az a mechanizmus, amely a megfelelő végrehajtást biztosítja. Tehát ha a társjogalkotók elfogadnak egy jogszabályt, és közéjük tartoznak a tagállamok is, akkor megfelelően kell ezt végrehajtani, nem lehet elkerülni a demokratikus elszámoltathatóságot. Mert ha ezt megtennénk, akkor az az EU állampolgárok bizalomvesztéséhez vezet. Ezt már megtapasztaltuk egyébként, és ezért fogadta el a parlament az állásfoglalását a gazdasági kormányzásról szóló jelentésről 2015. júniusában, ez a Beres jelentés egyébként, és itt felszólítottuk, hogy erősebb elszámoltathatósági mechanizmusokat alkalmazzanak nemzeti és európai szinten a fiskális kompettel kapcsolatban, és ezt az egészet építsék be a közösségi keretekbe. Hölgyeim és uraim, az EU nem arról szól, hogy feladjuk a szuverenitásunkat, hanem arról, hogy a jó gyakorlatokat alkalmazzuk, és az ellenőrzést, a kormányzást a globális világhoz igazítjuk. Itt mindenkinek mindent bele kell adni, de csak úgy tudunk együtt dolgozni, hogyha a parlamentek demokratikus felülvizsgálat és ellenőrző szerepe működik. Nem fogjuk elfogadni a több Európát akkor, hogyha az kevesebb demokráciával és kevesebb parlamentarizmussal jár. Mert ez a bukás receptje. A gazdasági és fiskális politikák koordinálása és felügyelete csak akkor működik, hogyha az állampolgárok megválasztott képviselői nemzeti és európai szinten gyakorolhatják a feladataikat. A demokratikus elszámoltathatóságot a folyamat valamennyi lépésében biztosítani szeretnénk, és ez a nemzeti költségvetésekre is vonatkozik. Partnerek vagyunk, közös a feladatunk. A demokratikus ellenőrzés alapelvét szeretnénk megerősíteni a nemzeti parlamentekben és az Európai Parlamentben is. Tehát ez azt jelenti, hogy a végrehajtó ágat ellenőrizzük és elszámoltatjuk. Ma azért gyűltünk itt össze, hogy erről a közös projektről cseréljünk eszmét. Mindenkinek nagyon sok siket kívánok a munkájában, gyümölcsöző tanácskozást kívánok ma, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm a kiváló együttműködést és a kiváló munkát, amelyet tegnap végeztek. Köszönöm szépen, és átadom kedves kollégámnak a szót Valéri Monsieur le Président, elnök úr, bien, cher collègue, mesdames. Parlamenti elnökot tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, a holland parlament nevében szeretném önöket üdvözölni ezen a konferencián, ennek egy a stabilitás, a gazdasági koordináció és az irányítás, azaz a 13 cikk szerinti konferencia. Kicsit furcsa hangzik ezt a bevezetőt itt elmondani önöknél, Schulz úr, az öt évre visszatekintő parlamentközi konferencia, amelyet a holland parlament szervezett mindenhovban került megrendezésre, ahol is a szenátus már 200 éve ülésezik, tehát ez valóban a holland demokrácia középpontja. Néhány évvel, néhány éve a 13 cikk szerinti konferencia az Európai Parlamentben kerül megrendezésre az év első felében. Köszönetet mondok ezért, köszönetet mondok a vendéglátásért, és a jó együttműködésért, amely lehetővé tett ezen konferencia megrendezését. Hollandia tölti be most az Európai Unió soros elnökségét, egy olyan időszakban, ami nagyon gazdag a tennivalókban, és az országok nem képesek ezeket a feladatokat egyedül ellátni. Számos társadalmi probléma nem áll meg a nemzeti határokon. A párizsi merényletek, a jelentős migrációs áramlás talán a legmeggyőzőbb példái, és a legfájdalmasabb példái ennek a folyamatnak. De az a vita, amely például Nagy-Britannia szerepéről zajlik az Európai Unióban, valamint a holland népszavazás az ukrán társulási szerződésről világosan megmutatja, hogy Európa a lehető legközelebb van a polgáraihoz. Akármilyen problémáról beszélünk, egyetlen ország sem képes ezeket egyedül megoldani. Az európai együttműködésre szükség van. Beszélnünk kell erről egymással. Ez a témája a holland elnökség parlamenti dimenziójának, azaz, hogy hogyan hozzuk létre a parlamenti ellenőrzést együtt az Európai Unió döntéshozatali folyamatai fölött. A parlament ebben fontos szerepet kell, hogy játszon. A nemzeti képviselőknek hidat kell verniük a választóik között és az európai döntéshozatali szintek között és nem csupán a saját kormányukat ellenőrzik a nemzeti parlamenti képviselők, hanem a választóik hangját is hallathatják az Európai Bizottságnál, akár a parlamenti csatornákon keresztül, akár azokon kívül. Ma a gazdasági irányításról és a költségvetési politikákról vitázunk az Európai Unióban. Ezek azok a témák, amelyeken elindult az Európai Szín és Közösség tevékenysége. Bizonyosan ideológiai kérdésekről is van szó, ugyanakkor ez egy gazdasági megállapodás is. A 13 cikk szerinti konferencia első látása némileg technikai jellegűnek tűnhet, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a mai eszmecserénk a prosperitásunkra irányul, a, egy egészséges költségvetési politika kialakítását tűzve célul. Nagyon keményen dolgoztunk ezen az elmúlt években, és nem mindig ez könnyű. Néha az volt a benyomásunk, hogy az áramlással szemben úszunk, amikor a stabilitási paktum, stabilitási és növekedési paktum rendelkezéseit próbáltuk betartani melynek betartására 87-ben kötelezettséget vállaltunk, hogy a költségvetési deficitet ellenőrzés alatt tartsuk. Néha nehéz volt a megtakarítások szükségességét kommunikálni a választók felé, különösen egyes országokban. Nos, akárhogy is van, egy széleskörű egyetértésre jutottunk az FMI és az OECD berkeiben. És ez azt jelenti, hogy jó úton járunk. Együtt hajtottuk végre ezt a feladatot, és büszkék lehetünk rá. Több év vita után, hogy milyen intézkedésekre van szükség a gazdaság és pénzügyi válság leküzdésére, most már hosszú távú prioritásokat tűzünk ki célul. Európa itt és most létezik, és ott kell fellépnünk, ahol problémák jelentkeznek de felelősségünk is ez parlamenti képviselőként, hogy kialakítsuk a nagy irányvonalakat, és kijelöljük a követendő célt a jövőben. Ez egy kicsit elvontabban hangzik, mint amilyen a valóságban. Az Európai Parlamenttel együttműködésben ezen konferencia gyakorlati tárgya, tehát ez a témakör. Délután beszélünk majd a gazdasági növekedést szorgalmazó, a, a konvergenciát és a versenyképességet szorgalmazó beruházásokról. Ön szólt a az Európai Gazdaság irányítás parlamenti vizsgálatáról is. Fontos kérdések vetőnek fel ezen a területen, azaz, hogy van elég tér a parlamentközi együttműködésre és a jó gyakorlatok cseréjére. Személyesen úgy vélem, hogy Hollandiának szerepe van ebben. Nehéz intézkedéseket kellett egyes országoknak meghozniuk, ugyanakkor létrejött Hollandiában egy jó egyensúly, a gazdaságpolitikát illetően. És a legjelentősebb a, gazdaság, a költségvetési politika hatékonya, hatékonysága, hogyan kell az új költségvetési szabályokat alkalmazni az új tagállamokban. A költségvetési koordinációt lehet-e javítani anélkül, hogy, parlamenti, hogy a parlamenti ellenőrzést csökkenjék? Ezek nagyon lényeges kérdések, együtt kell ezekről eszmét cserélnünk úgy kell lefolytatnunk az eszmecserét, amely megfelel a modern és reprezentatív nyitott és átlátható demokrácia modelljének, hogy megfelelő tér legyen az eszme cserére, a gondolatok cseréjére. Remélhetőleg mi hozzájárulunk egy konstruktív egy és minőségi eszmecsere kialakításához. Jó eszmecserét kívánok tehát, amely hosszú távú vízió kialakítását tűzi célul, és azon az eszmén alapul, hogy Európa több, vagy több lehet minden esetre, mint a részes fák összessége. Köszönöm szépen a figyelmet! Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnök asszony kedves kollégák, talán egy információt hadd osszak meg önökkel. 137 parlamenti képviselő szerepel itt, ami azt gondolom, hogy nagyon komoly rekord, és köszönöm szépen, hogy itt maradtak a teremben velünk a folyamat végéig, a munkánk végéig. Az eljárás szerint Baka úr, a holland szenátus eh, pénzügyi alelnöke, eh, lesz a társelnök, illetve Gváltieri e úr, a, az Európai Parlament gazdaság és pénzügyi bizottságának elnöke, úgyhogy kérem, hogy foglalják el a helyet itt az elnöki pódiumon. Thank you, Mr. Schulz. Köszönöm szépen, Schulz úr. Köszönöm, Hári Basszony, önnek is a bevezető szavakat. Folytatjuk akkor a munkát. Ári Basszony szavai, illetve Schulz úr szavai azt gondolom jelentősen befolyásolják a mai eszmecserénk menetét. Nagyon örülünk, hogy az Európai Parlament itt az ülésteremben megrendezi a mai eszmecserét. És sok ismerős arcot látok itt a hallgatóságban, parlamenti képviselőket, akik tegnap is itt voltak, és a tegnapi tapasztalatokat is magukkal hozták a mai napra a helyes gyakorlattal, a legjobb gyakorlatokkal fogunk foglalkozni a nap első részében. És mindenkit arra szeretnék ösztönözni, hogy aktívan vegyenek részt a vitában. A háttéranyagot megkapták. Feltételezem, hogy talán eh, többen elolvasták, de akik esetleg nem tudták elolvasni eh, az idő hiányában, röviden összefoglalnám. A tapasztalataink alapján a különböző eh, ismérvek hogyan függenek egymással össze a vitatott témákban, illetve hogyan kezelik az egészségügyi kiadások növekedését, a megnövekedett nyugdíjkiadásokat a tagállamok, illetve a parlament közé helyes gyakorlatokról szóló eszmecsere hogyan segíthet ebben, és a tanácsi következtetések tagállami végrehajtása miben járulhat ehhez hozzá. Blum urat szeretném köszönteni az Eurócsoport vezetősége részéről, Szeretettel köszöntjük. A, az Eurócsoport legutóbbi februári ülése óta még nem volt lehetőségünk erről eszmét cserélni, illetve nem kerültek nyilvánosságra az ott elhangzottak, úgyhogy itt most lehetőségünk lesz megismerni a részleteket. Aztán a holland számvevőszék képviselőjét köszöntöm szeretettel, aki az euróövezet irányítási kérdéseiről fog szólni, Delari Jábor asszonyt szeretném még köszönteni a Francia Nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága részéről, aki pedig arról szól, hogy Franciaország az utóbbi idő gazdasági kihívásáival hogyan vette föl a versenyt és végül társelnökömet szeretettel köszöntöm, ő is köszönthet majd engem. Az Európai Parlament Gazdaság és Pénzügyi Bizottságának az elnökét szeretettel köszöntöm. Ő két minőségben is jelen van itt, hiszen maga is hozzászól majd a témákhoz. Mielőtt vendégeinknek átadnám a szót, engedjék meg, hogy röviden hangosan elgondolkodjam az előttünk álló témákról, illetve néhány következtetést engedjék meg, hogy levonjak. A szervezőbizottság azt gondolom, hogy arra gondolhatott, hogy itt a megfelelő időpont, hogy miután a fiskális kompakttal már néhány éve dolgozunk, együtt élünk, levonjuk az ezzel kapcsolatos tanulságokat. Akkor, amikor a túlzott deficit számunkra egy valós helyzet több tagállamban, miközben a fiskális kompakt előír bizonyos mutatókat, amelyeket teljesíteni kellene. Azt gondolom, hogy valóban aktuális ez a, az eszmecsere ebben a helyzetben. Néhány személyes tapasztalatomról hadd beszéljek, és erre korlátozom magamat. A költségvetési ügyekért felelős szóvivőként a holland parlamentben, ugye két kamarás a rendszerünk, mindkét kamarának a holland parlamentben megvan a joga arra, hogy jogszabályi javaslatokat elutasítson, illetve a költségvetési javaslat meg kell, hogy kapja mindkét kamarában a többséget. A költségvetéssel úgy kezdtem dolgozni, hogy az első évben az volt a tapasztalatom, hogy egyfajta külső beavatkozásnak tűnt ez időben. Be voltunk szorítva, és megfelelő tapasztalatokkal sem rendelkeztünk. Országspecifikus ajánlások elhangzottak, ezeket igyekeztünk lefordítani a holland költségvetés, és e köré politikai megegyezést szervezni az európai szemeszter első ciklusában a holland kormány, a pénzügyminiszter szerintem ezt megerősítheti, komoly kívással nézett szembe. A biztos többséget nehéz volt elérni mindkét házban, hiszen olyan nagy horderejű kérdések merültek fel, mint a nyugdíj, az ingatlan hitelek, a nyugdíjazási korhatár, nyugdíjkorhatárnak a kérdése. És ilyen körülmények között a fiskális kompakt erényei és hiányossága is megmutatkoztak. Ami az erényeket illeti, azt gondolom, hogy külső fegyelmet vezetett be, külső viszonyítási, hivatkozási pontot a szerződés. Külső elemzések készülhetnek, amelyek elősegíthetik a régen megkésett intézkedések meghozatalát az államháztartások költségvetése tekintetében. Viszont vannak gyengeségei is ennek a rendszernek, többen megtapasztalhatták önök közül ezt. Egy már kialakult költségvetési ciklusban, amelynek megvannak a háttéranyagai és implicit politikai döntései, ez a külső befolyás egyfajta megszorítás irányba hathat, mutathat. És azt gondolom, hogy mi tagállamban belső politikai viták övezik ezt a területet. Ismerve a költségvetési ciklust, illetve ennek az összetettségét, azt kell mondjam, hogy ez a külső befolyás egy furcsa elemet jelent, és tulajdonképpen a ciklus legitimitását kérdőjelezi meg a fiskális kompakt átfogó módon megkérdőjelezi a kialakult ciklust. És azt gondolom, hogy egy kicsit homályos a döntéshozatal az Európai Unióban, az Európai Parlament korlátozottan folyhatott ebbe bele, illetve hiányoztak a demokratikus intézmények ebből. Ezek meggyengítik a fiskális kompakt legitimitását. És alapvető jelentőségűek a nemzeti költségvetésekről folytatott viták, a költségvetési ciklus maga. És Portugáliában, Írországban, Cipruson, Görögországban, más tagállamokban drámai intézkedésekre került sor. És azt gondolom, hogy ők talán arról is beszámolhatnak ma nekünk, hogy ez milyen tapasztalat volt számunkra. Érdemes megosztanunk ezeket a tapasztalatokat, és levonni a tanulságokat egymás gyakorlata alapján. Most hadd térjek rá a gyakorlati kérdésekre. Azt gondolom, hogy a hozzászólásoknak a menetét, illetve a jelentkezés rendjét eh, már többnyire ismerik, és a célunk, hogy minél többen hozzászólhassanak, felszólalhassanak itt. Ugyanakkor korlátozott az időnk, jól kell gazdálkodnunk az időkeretekkel, és arra kérek mindenkit, hogy tartsa fegyelmezetten a kiadott idő határokat. Tehát egy-két perces felszólalásokat várunk a résztvevők számától függően, és a lehető legszigorúbbak leszünk. A felszólalásra jelentkezés űrlapokat, kártyákat megtalálják maguk előtt az asztalon. Töltsék ki, felszólalási szándék esetén az űrlapot, és a nemzeti parlamentek, illetve a, az Európai Parlament képviselői így kaphatnak szót. A matematikája úgy működik a rendszernek, hogy két nemzeti parlamenti hozzászólás után egy európai parlamenti képviselő szólhat. Most pedig Blum úrnak adom meg a szót elsőként. És figyelmeztetem, hogy 10 perce van, amit szigorúan be is fogok tartatni, neki aztán tudnia kell, hogy mi a költségvetési fegyelem. Köszönöm szépen, elnök úr. hol láthatom, hogy mennyi időn van még hátra? Majd én emlékeztetem, mondja az elnök. Ó, nagyszerű, köszönöm szépen. Nos tehát, hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy csatlakozhatom önökhöz a parlamentközi konferencián. Nagyon hasznos a véleményem szerint ez a lehetőség. És mindenki előnyére szolgál az, hogyha a választott képviselők nemzeti és európai szinten találkoznak, és a politika kialakítás így zajlik. A gazdasági helyzetről fogok először szólni pénzügyminiszterként, kérem, hogy bocsássák ezt meg nekem. És aztán pedig az öt elnök jelentéséről beszélek, illetve arról, hogy a gazdasági kormányzás terén milyen feladataink vannak még. Úgy tűnik, hogy az eurozóna kikerült a pénzügyi és az államadósági válságból, annak hála, hogy a tagállamok végrehajtották a reformokat, és ezeket a reformokat innováció kísérte, közösen elköteleztük magunkat az egységes valuta mellett. Az eurozóna most már a harmadik évben mutatja a válságból való kilábalás nyomait valamennyi tagállamban, és ez pozitív, de azért még mindig van itt sok dolog, az alacsony olajárak, a monetáris politika, illetve a gyengébb euró árfolyam, ami befolyásolja a helyzetet, ezek a belső és kockázatok, és a külső kockázatok, a, például a kínai piac lelassulása, Mindez arra emlékeztet bennünket, hogy ahhoz, hogy fenntartható legyen ez a kilábalás, még sok mindent kell tennünk. A munkanélküliség az túlságosan magas, és eltér az eurozónán belüli tagállamok teljesítménye, gazdasági teljesítménye. Tehát az az igazság, hogy nem ülhetünk ölbetett kézzel. Ha megnézzük a tőzsdéket, akkor látjuk azt is, hogy a pénzügyi szektor reformjait végre kell hajtani, illetve a bankunió szabályait is alkalmazni kell. Az Eurogroup és az Ökofin elnökeként én teljes mértékben támogatom a bizottság azon törekvéseit, hogy a tőkepiaci uniót megvalósítja, mert így a finanszírozás egyrészt diversifikáltabb lesz, és nagyobb mértékben áll majd rendelkezésre. A bankunióra is szükség van, hogy a pénzügyi szektor stabilitását növeljük, illetve a bankuniót nem csak a betétgarancia rendszer miatt erősítsük meg, és nem csak a szanálási alap, egységes szanálási alap miatt hozzuk létre, hanem a kockázatokat csökkenteni akarjuk, és kiegyensúlyozottabb, tisztességesebb ját szabályokat kívánunk mindenkire vonatkozóan megteremteni. A bankunió egyik célja az, hogy ne mentegessük meg a bukott bankokat az adófizetők pénzéből. Ezért született meg január 1-én a bankok helyreállításáról, illetve szanálásáról szóló irányelve szerintem nagyon világos lépés ez irányban. A konvergencia az az öt elnök jelentésében gyakran szerepel, ennek ugye az, a cím, az volt a címe, hogy a gazdasági és monetáris unió kiteljesítése. Én ennek társszerzője voltam a többi intézmény elnökével együtt, és igyekszünk az egyensúlyt megteremteni a realista látásmód, illetve a jövőkép között, és az első, első szakaszt 2017 közepéig terveztük. Itt ugye a rövid távú intézkedések szerepelnek, amelyeknek segítségével ellenállóbb lesz az eurozóna, és a jelenlegi jogszabályokat használjuk ki. Miről szól ez? A fiskális, a makrogazdaság és a pénzügyi egyensúlytalanságokat próbáljuk helyrehozni, illetve a piac töredezettségét orvosolni, és arra is szükség van, hogy az európai politikai ajánlásokat a tagállamok sajátjuknak érezzék, illetve megvalósuljon a demokratikus elszámoltathatóság. Ezek az aspektusok egymással összefüggnek, és elengedhetetlen, hogy mindegy, minden téren előre lépjünk, hogy be tudjunk ugrani majd a második szakaszba, ahol hosszabb távú intézkedésekre kerül sor és 2025-re kiépítjük a teljes infrastruktúrát, teljes architektúrát. Ehhez valószínűleg szerződésváltoztatásra lesz szükség, az Európai Tanács pedig megerősítette, hogy legkésőbb 2017 végéig foglalkozik azokkal az intézkedésekkel, amelyekre ehhez szükség van. Dombrovskis biztos úr az első szakaszról sok mindent mondott és sok javaslatot tett le az asztalra, de nem üdvözölték ezt nagyon lelkesen. Az Eurogroup, az Ökofin, a tanács, az előkészítő testületek most elemzik ezeket a kezdeményezéseket részletesen, hogy aztán majd a gyakorlat, a gyakorlatba is átültethessék őket. Az egyik ilyen javaslat a nemzeti versenyképességi tanácsok létrehozása, és szerintem ezek a versenyképességi hatóságok segítik majd a kormányokat, a politikai pártokat abban, hogy a megfelelő döntéseket hozzák meg. Tehát szerintem ezek a testületek nagyon fontos szerepet játszanak a reformagenda megerősítésében, főképpen nemzeti szinten teszik ezt, muszáj a reformokat megfelelő módon végrehajtani. Az a kérdés, hogy a szociális modellünk fenntarthatóságát hogyan tudjuk erősíteni, a foglalkoztathatóságot hogyan tudjuk javítani, miközben a költségvetés továbbra is stabil, szolid, hosszú távon. Ezek a testületek nem a kollektív szerződések tárgyalásában segítenek, inkább a nemzeti reformprogramok tervezésében segítenek, hogy a termelékenység nőjön, illetve a belső kereslet erősödjön. A független tanácsadás, a feladatuk, a tapasztalat és a tudás megosztása nagyon fontos, és ezért egyébként ezeket a nemzeti testületeket szerintem össze kellene kapcsolni az eurozónán belül most pedig a nemzeti parlamentek fontos szerepére térnék ki a gazdasági kormányzásban. Az eszközeink nem lesznek hatékonyak, és nem tudunk ellenálló monetáris uniót kiépíteni, hogyha a nemzeti parlamentek nem vesznek részt ebben a munkában. Hiszen végül is az intézkedések, amelyekre szükségünk van, hogy a gazdasági kihívásokkal szemben álljunk, végre kell, hogy hajtódjanak, és ehhez a nemzeti parlamentekre számítunk. Idéntől megpróbáljuk a közös gazdasági kihívásokat beépíteni a politika koordinációba, ajánlásokat fogunk kiadni az eurozóna egészére nézve, már az európai szemeszter elején. Így pedig az eurozónára vonatkozó ajánlásokat be tudják építeni majd az országspecifikus ajánlásokba, amelyek ugye májusban jelennek meg. Az eurozóna ajánlásai gazdaságpolitikai koordinációt is maguk után vannak. Ez azt jelenti, hogy az országok kicserélik egymással tapasztalataikat, a politikai reformok végrehajtásáról, a benchmarkingról, és így tovább, és megpróbáljuk majd a tagállamokat egymáshoz képest elhelyezni. Én ezt nagyon komolyan veszem ezt a munkát, és tematikus eszmecserét is fogunk folytatni a növekedésről, munkahelyteremtésről, a Eurogroup programjában ezek a témák mindig fontos szerepet fognak kapni. Az elmúlt években a gazdaságpolitikai koordinációt jól erősítettük, de még jobban végezhetnénk a végrehajtást. Az országspecifikus ajánlások végrehajtása tovább javítható. Először is azáltal, hogy csökkentenénk az ajánlások számát. Hogyha megnézzük, hogy egy évente hány ajánlást kap egy-egy tagállam, akkor nyilván megértik majd, hogy miről is van szó. Azon kívül, hogy kevesebb ajánlás legyen, ezeknek sokkal célzottabbaknak kellene lennie. Arra is szükség lenne, hogy a nemzeti kormányok magukénak érezzék ezeket az ajánlásokat. Sok tagállam csak tudomásul veszi ezeket az ajánlásokat, aztán folytatja a saját prioritásainak a végrehajtását. Két perce van, mondja az elnök. Köszönöm. Harmadsorban pedig az specifikus ajánlások valószínűleg nem éves ajánlások kell, hogy legyenek, hanem több éven keresztül kellene ezeket évre kellene ezeket megfogalmazni, mert így a kormányoknak lenne három, négy, akár öt évük, hogy végrehajtsák az érintett ajánláscsoportot, amelyet természetesen megvitattak a parlamenttel, a bizottsággal és a nemzeti fővárosokkal is. A parlamentek szerepe nagyon fontos abban, hogy mindenki a sajátjának érezze ezeket az ajánlásokat és feladatokat, de a szociális partnereket nem lehet kihagyni a tárgyalásokból. Akkor egy nagyon kicsit hadd beszéljek az Európai Parlamentről. Az Európai Parlament minden előjogát ki kellene, hogy használja, hogy a szerződéseket és másodlagos jogszabályokat felhasználja a gazdasági párbeszéd megvalósításában. Egyébként ezt így is teszi, és az öt elnök jelentésével azt hiszem a parlament is aktívabb szerepet vállalt. Nemrégiben megvitatták a bizottság javaslatát a 2016-os eurozónára vonatkozó ajánlásokról, és én nagy örömmel vettem részt ezen a plenáris vitán Juncker úrral és Dombrovskis úrral egyetemben. Mindig nagyon szívesen jövök el, ha meghívnak az Európai Parlament ECON, azaz a Gazdasági Szakbizottságba. És most már az ötenök jelentését egyébként elkezdtük átültetni a gyakorlatba. Ez azt jelenti, hogy a tanács és a bizottság képviselői részt vesznek a parlamentközi találkozókon. Azért, hogy jobb minőségű párbeszédet folytathassunk, én kezdeményeztem, hogy az Eurogroup ülésein is nagyobb legyen az átláthatóság. Ön elnök úr most, beszél, elnök úr most beszélt arról, hogy nyitott az Eurogroup. Mostantól az ülések előtt ki fogunk adni egy sokkal részletesebb napirendet, lábjegyzetekkel, és az ülés után pedig összefoglalót fogunk kiadni, amely tartalmazza az Eurogroup ülés főbb megállapításait. És igyekezni fogunk nyilvánossá tenni az összes dokumentumot, amely a vita tárgyát képezte. Nagyon szorosan együttműködünk az intézményekkel természetesen, és az intézmények számára mindig biztosítjuk a dokumentumokat. Az Eurogroup és Ökofin elnökeként én ezeket a kezdeményezéseket mindig is támogattam, és szeretném, hogy kiszélesedjen a gazdaságpolitikákról szóló vita, mert ez majd hozzáad a tájékozottsághoz, mindenki a sajátjának érzi majd ezeket a feladatokat, és a közvélemény támogatását is meg lehet nyerni a reformoknak. Szerintem ez egyébként a tagállamok egyéni érdeke is, de kollektív érdekünk is, és nagyon remélem, hogy a mai tanácskozáson sok új gondolat felmerül. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Dice Blum úr! And we now uh, give the floor to Case. Most pedig Kész Henriknek adjuk meg a szót, hogy parancsoljon önél szó. Köszönöm szépen! hölgyem és uraim, tisztelt képviselők, köszönöm a lehetőséget. Igyekszem röviden és gyorsan hozzászólni. De nem túl gyorsan, természetesen. Hölgyem és uraim, az Európai Unió alapvető gazdasági és költségvetési változásokat élt át a 90-es évek kezdetétől a pénzügyi és gazdasági válság kitörése óta, 2008 ősze óta a gazdaság és monetáris unió komoly nyomás alá került, ahogyan tapasztaltuk is, és feltárultak különböző gyengeségek a monetáris unió tekintetében, illetve az euró övezet vonatkozásában. És a kiskapukat kihasználták az Európai Unió, illetve az euróövezet országai, jogalkotás, illetve szakpolitikai kezdeményezéseket indítottak. Európai támogatási programok kezdeményeződtek, és konzultáció indult a, a valuta alappal bizonyos tagállamok támogatása érdekében. A jelentős bankok az LKB e felügyelete alá kerültek, és új gazdasági költségvetési szabályokkal igyekeztünk megerősíteni a monetáris uniót. A költségvetés felügyeletét ellátta az Európai Unió a tagállamokban, illetve a makrogazdasági felügyeletet is biztosította. Ezek is az európai szemeszter részét képező szabályok. 2014. szeptemberében a holland számvevőszék megjelentette az új gazdaság és költségvetési szabályok felülvizsgálatát, illetve értékelését, amelyek célja a gazdaság és monetáris unió erősítése a holland szenátus révén a költségvetési eljárás részét képezik ezek a szabályok, ahogy más tagállamokban is. Végül is az euróba vetett bizalmat érintik a megállapításaink, és ebből egy szélesebb megközelítés alakult ki, amely az unió, illetve a tagállamok együttműködését is érinti. Ebből szeretném megfogalmazni a tanulságokat, következtetéseket, illetve a jövőre nézve ajánlásokat fogalmaznék meg. Aztán a következő ábráim a legfontosabb megállapításainkat tartalmazzák, a, nemrég frissítettük ezeket. Meglehetősen sűrű ez az ábra, hogy látják. Az euróban résztvevő országok túlzott deficit eljárásait foglaltuk össze ebben a táblázatban, illetve a narancsárga a tanács intézkedéseit jelzi. Az EU költségvetés felügyeleti eljárásait ö, szintén tartalmazza az ábra. 1999 ö, itt a határ nap, és pénzügyi szankciókat nem szabtak ki a túlzott deficit miatt eleinte, mert haladékot kaptak a tagállamok. Ez csak marginálisan változott az új intézkedések bevezetése 2010 óta. És az utóbbi években a túlzott deficit eljárás alá vont országok száma csökkent, ezzel együtt az Európai Bizottság gyakran úgy döntött, hogy nem is indítja meg az eljárást, mert voltak átmeneti körülmények, amelyek a bizottság véleménye szerint indokolták a költségvetési lazítást. A tagállamok makrogazdasági felügyelete, illetve költségvetési felügyelete egy komplex szabályrendszert eredményezett, és maga a komplex rendszer nehezíti az európai intézmények számára a szabályok betartását, betartatását, és az euróövezet szempontjából ez egy gyengítő tényező. A kettes csomag, a hatos csomag célja az volt, hogy a költségvetés és a makrogazdasági szinten felelősebben e, járjanak el a tagállamok. Azonban a de facto képessége az uniónak a tagállami szakpolitikák alakítására korlátozott, hiszen végül is a tagállamok e, szabják meg a maguk szabályait, illetve ők maguk végzik el ennek a területnek az irányítását. Ezen az ábrán az látható, hogy milyen eredménnyel járt az eljárás a megelőzésben, illetve a problémák kezelésében. 2014-15-ben azt látjuk, hogy az eljárások növekedő számokat eredményeztek. A makrogazdasági egyensúlytalanságokra vonatkozó intézkedéseket az eddigiekben még nem érvényesítették. A döntési pont az, hogy a túlzott deficit miatt szükséges a makrogazdaság, illetve költségvetési mm, kereteket felővizsgálni és korrigálni. Nem teljesen átlátható ennek a működése, sőt, az Európai Bizottság felé a tagállami felelősség sem teljesen világos. Megkezdődött a tagállami beszámolók rendszerének az egységesítése és a tagállami költségvetési politikáknak az összehangolása. Mi ezt nagyon fontos fejleménynek tekintjük. Végül arra szeretnék kitérni, a jelentésünkben is megtettük ezt, hogy a jó kormányzás, a gazdasági elszámoltathatóság az Európai Unióban úgy tűnik, hogy az eurócsoportra, illetve az elnökére nem egyformán vonatkozik. Tehát nem minden résztvevőt érint egyformán. Ugyanakkor a költségvetés és makrogazdasági területen a szabályok lehetővé teszik az egységes alkalmazást. Másfél éve, hölgyeim és uraim, megfogalmaztuk a jelentésük keretében a holland parlament számára, hogy milyen tanulságok vonhatók le, és ezt szeretném most önökkel megosztani. Az utóbbi évtizedben azt tapasztaltuk, hogy a tagállamok nem alkalmazták a költségvetési elveket következetesen, a 2008-ban meghatározott elveket, csak a bizottság utolsó pillanatban való fellépése eredményeként érvényesítették a gyakorlatban. És ez pedig az európai gazdasági irányítás hatékonyságát csökkentette. A gazdasági kormányzás alapvető tényezője a bizalom, és a pénzpiacokon az európai gazdaságba vetett bizalmat ez alapozza meg, és különösen vonatkozik ez az euróvezetre. Az eljárások, szabályok egyszerűsítés és átláthatóság növelésre szorulnak. Úgy gondoljuk, hogy a gazdaság irányítást uniós szinten egyszerűsíteni, hatékonyabbá tenni kellene ez a megfelelő irány. És ez a közeljövő feladata. A makrogazdasági egyensúlytalanságokat feltáró pontrendszer, illetve eredményjelző tábla segíthet a tagállamoknak a jobb teljesítmény elérésében. Úgy gondoljuk, hogy a parlamentek, illetve a közvélemény fontos, hogy nyomon tudja követni nem csak a makrogazdasági teljesítményt, hanem a stabilitás és növekedési paktumnak a végrehajtását is, valamint az ország specifikus ajánlásoknak az alkalmazását. Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy a gazdaságirányítás fő feladata, hogy a pénzügyek fenntarthatóvá váljanak, és az gazdasági növekedés megindulhasson. Ez szolgálja a beszámolási szabályok harmonizálása. Azt gondolom, hogy ez nagyon releváns feladat és aktuális kihívás a parlamentek számára. Tehát átlátható EU szintű közpénzügyi felügyeletre van szükség a jelenlegi helyzethez képest. Tehát nagyobb parlamenti odafigyelésre is szükség lesz ezen a téren. Végül arra szerettem volna felhívni a figyelmüket, hogy az eurócsoportnak a demokratikus felügyeleti szerepe, illetve az elszámolthatósága eh, kell, hogy erősödjön. Az elnökség múlt héten az ülése napirendjére fel is vette ezt a kérdést. És nagyon fontos tudatosítani, hogy az eurócsoport elnökének a személye jelenleg még nem épült be egyik európai e, intézménybe sem, és a jövőben ez is egy feladat lesz. Hölgyem és uraim, azzal szeretném a rövid ismertetőmet zárni, hogy egy dilemmát emelek ki. Minden EU tagállam alapvető érdeke, hogy az euróövezet megfelelően működjön. A tagállamok gazdasága, illetve az európai polgárok jelene és jövője múlik ezen jelentős részben a tagállamok költségvetési fegyelmét feltétlenül fokozni kell. A kulcskérdés, hogy sikerül-e. Korábban megtapasztaltuk, hogy az Unió a költségvetési fegyelem érdekében szabályokat vezet be. Igyekeztünk a pénzpiacok bizalmát kialakítani, illetve visszanyerni. És ez szolgálta a stabilitás és növekedési paktum. A tagállamok szabálykövetése, a vállalások betartása azonban, hogy diplomatikusan fogalmazzak, nem optimális. A szabályokat a gyakorlatban is alkalmazni kell. Sőt, ez felveti az alapvető kérdést, hogy a tagállamok gazdaságirányítására megfelelő-e a szabályalapú rendszer elfogadják-e a tagállamok, hogy Brüsszel diktál bizonyos mértékig gazdasági ügyekben, vagy el kell fogadnunk, hogy szabályokkal egy ilyen komplex terület nem nagyon irányítható. A bonyolult és szigorú szabályok megalkotása, és aztán azoknak a nem végrehajtása semmiképpen sem megfelelő az európai gazdaság jó állapotban tartásához. És ezért is gondolom, hogy az euróövezettel kapcsolatos kérdéseket, a gazdasági stabilitás szolgáló körülményeket meg kell vitatni. Szükség van egy ilyen vitára, és az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek részvétel ebben alapvető jelentőségű. A válság nyomán a gazdasági irányítás, a gazdasági kormányzás még kialakítás alatt áll, most formálódnak a szabályok a rendszerek, a keretek. A gyakorlatban már rendelkezünk némi tapasztalattal, de még nem elég tapasztalattal. Néhány évig várnunk kell, hogy ezek a tapasztalatok a gazdasági bizalom helyreállítása terén megfogalmazódjanak. Köszönöm szépen. Köszönöm. A vita szempontjából kérdezem, hogy elvi alapú szabályozást javasolna a szabályalapú helyett? A... Csak teszteltem a számvevőszék hozzáállását. Valéri Rábónak adom meg a szót. Kérem, tartsa meg helyzetismertetőjét. Hölgyeim és uraim, ezen rövid bevezetőben három pontra térnék ki, egyrésztről a közkiadások irányítását, illetve szerzett tapasztalatokat, illetve Franciaországban, a második a gazdasági ciklus és az európai eszközök, amelyek léteznek, hogy hogyan sikerül ezekkel ezt az irányítást végezni, és a nemzeti reformtervek, és itt örülök, hogy az euróvezet elnök, és itt van, aki ragaszkodott ahhoz, hogy itt ezen rendelkezések reformi meg történjék. Először is azt illeti, hogy mi is történt Franciaországban. Itt láthattunk egy grafikont az imént azt illetően, hogy mi a helyzet azon országokkal, amelyek nem tartották teljes mértékben tiszteletben a stabilitási paktumot, és azt állapíthatjuk meg, hogy tíz évvel Franciaországban a közkiadások körülbelül 35 milliárd euróval növekednek évente, ami azt jelenti, hogy 3,2%-ot jelentett ez nominális értékben évente. Két éve nagyon fontos reformokat vezettünk be, és az lehetővé tette, hogy a közkiadások növekedése 0,9% legyen csupán értékben, és az azt jelenti, hogy sokkal lassabban fejlődik ez, mint a GDP növekedése. Ez egy nagyon fontos szakasz, amit így sikerült átlépnünk, erőteljes intézkedéseket hoztunk a közkiadások irányítását illetően, és az lehetővé teszi, hogy ezen növekedést megáll, megállítsuk a közkiadások esetében. Ez az első pontom, és ez lehetővé tette a deficit csökkentését, ami több mint 5% volt 2011-ben, és 3,8% volt GDP arányosan tavalyi évben, és 3,3% az ez évi cél érték. A második kérdés hogy ugye itt a közkedások drasztikus csökkentése következett be, a hiteleket is előtesen csökkentettük, és a következő kérdés, ami felmerül, hogy ez a politika hogyan kapcsolódik a makroökonomiai vitához, a növekedés támogatásához, a munkahelyteremtéshez, amely természetesen része az Európa 2020-as tervnek. Ez a stabilitási szerződés nagyon fontos eszközöket adott a kezünkbe a strukturális deficit irányítását illetően. Így meg tudjuk vizsgálni, hogy hol tartunk a gazdasági ciklusban, és milyen kurzorokat mozgathatunk, hogy a nominális deficitet csökkentsük, ugyanakkor ne fékezzük a növekedést. Ez az eszköz nagyon erőteljes és érdekes, de el kell ismernem önök előtt, tisztelt kollégák, hogy nem vagyok benne biztos, hogy jól értjük ezt, és a francia nemzetgyűlésen belül, és itt nem akarom a kollégáimat megsérteni, de azt hiszem, hogy talán kevesebb, mint tíz kolléga érti, hogy milyen lehetőségeket rejt magában ez az eszköz a strukturális deficit kapcsán. Látom, hogy az euró vezet elnöke mosolyog ezen észrevételeket halván. A strukturális deficit, ennek az irányítása ezt nem értik megfelelően, nem értelmezik megfelelően, és jó lenne, hogyha a bizottság több eszközt adna a kezünkbe, hogy megvizsgáljuk, hol is tartunk a ciklus során az országokat illetően, és az összes EU-s országot illetően, és az első ö, témám. A második téma a struktúrás deficittel kapcsolatosan, amikor talán egy kicsit erőszakosan avatkozunk be, akkor sikerül a kötkedásokat csökkenteni ugyan, de Következésképpen nagyon erőteljesen csökkennek a beruházások is. Noha a növekedés fellendítés Európában szervesen kapcsolódik a beruházások fellendítéséhez. És ez az az ösztönző, ami egy kicsit tönkrement, amikor a közkiadások csökkentek, ez az ösztönző azért ment tönkre, mert a strukturális deficit eszköze ennek az irányítása, a strukturális erőfeszítés talán rosszul került értelmezésre, és rosszul is mértük azt. A harmadik témakör, amely nagyon fontosnak tűnik számomra, és Franciaországban is nagy jelentőségű, a Nemzeti Reformprogram. Teljes mértékben egyetértek az Euróvezet elnökével. Ez a kulcs, kulcs szakasz, ahhoz, hogy egyrészt a közkiadásokat irányítani tudjuk, a növekedést ösztönözni tudjuk, munkahelyeket teremtsünk Európában, a különböző országokban. Nos, sajnálom, hogy az az öt célkitűzés, amely a 2020-as agendában szerepel, ezeket már nem vizsgáljuk a nemzeti parlamentjeinkben pontosak ezek a célkitűzések, ez az öt célkitűzés, és nagyon részletesek is. A növekedés ösztönzésére irányulnak a különböző országokban. Ezen öt célkitűzés, ön, Euróvezet elnök úr említette, hogy nem kell új ajánlásokkal érni, és egyetértek az ön véleményével. Nos, ezeket a célkitűzéseket a bizottság átadta a nemzeti parlamenteknek, várva a válaszukat, hogy hogyan tudunk ezen öt célkitűzéshez hozzájárulni, hogy megvizsgáljuk a gazdasági cikluson belül elfoglalt helyünket, amely eltér országról országra. Azt hiszem, hogy ezen eszközt sokkal offenzívabb módon kellene alkalmazni, talán itt az Európai Parlamentben is, de a nemzeti parlamentjeinken belül is, hogy megvizsgáljuk, milyen fellépésekre van szükség a 2020-as agenda céljainak eléréséhez, és hogyan tudjuk ezt elérni. Tehát hol tartunk a gazdasági cikluson belül. Nos, elnök úr, ezzel a ponttal kapcsolatban le is zártam a beszédemet. Azt hiszem tehát, hogy itt nagyon fontos eszközeink vannak, talán több ösztönzése lenne szükség az eszközök offenzívabb és proaktívabb alkalmazását, illetve köszönöm. Elnök, köszönöm. Biztosíthatom önt, hogy az itteni képviselők nagy része érti a strukturális deficit koncepcióját, ez evidens. Co-chair Mr. Galtieri for his... Most Galtieri úrnak, társelnök úrnak adom át a szót a hozzászólásához a témában. Köszönöm szépen. As we are all well aware and... Mindannyian tisztában vagyunk vele, és a holland számvevőszék alelnökének a beszédéből is kiderült, a jelenlegi kormányzási keretek nem megfelelőek ahhoz, hogy optimálisan működjenek a gazdaságpolitikák az eurozónán belül. Úgyhogy világos az, hogy az elmélyítést tovább kell folytatni. Az öt elnök jelentésében felvázolt irányokban. Nagyra becsülöm, hogy a központi bankok képviselői közül többen kifejezték, hogy erre az irányra szükség van, és hogy esetleg szükség lenne egy európai pénzügyminiszterre is. Persze csak akkor, hogyha valóban van neki hatásköre, anélkül furcsa lenne. Van még egy ambíciózus célkitűzés, az eurozónában esetleg lehetne saját fiskális kapacitás. Ettől függetlenül, hogyha ezeket a célokat el akarjuk érni, amelyekre szükség van, de talán még nem vannak karnyújtásnyira, még nincsenek karnyújtásnyira, mégiscsak a szerződésekből és a jelenlegi jogszabályokból kell kiindulnunk. Ezeket kellene a lehető legjobb módon felhasználni annak érdekében, hogy a jelenlegi nagyon komplex és bonyolult kihívásokkal szembe tudjunk nézni. És ebben az értelemben nem értek feltétlenül egyet azzal az elmélettel, hogy csak két alternatívánk van. Az egyik az, hogy a szerződéseket megreformáljuk, és a szuverenitás teljes átruházását kérjük, vagy pedig a másik alternatíva, hogy a decentralizált megközelítést alkalmazzuk, amely az egyéni felelősségvállaláson és szigorúbb szabályokon alapul. Én szerintem van egy harmadik út, és ezt pedig kötelességünk kipróbálni, hogyha a növekedést, a foglalkoztatást és a versenyképességet kívánjuk támogatni a gazdaságainkban. Akkor is, hogyha konkrétan és nem absztrakt módon szeretnénk egy valódi érdemi gazdaság és monetáris unió felé elmozdulni. Azt hiszem a Juncker bizottság az inkább ezt a gondolkodást támogatja. Sokkal következetesebben, rugalmasabban és integráltabban felhasználni a már meglévő eszközöket. Ez volt az ő célkitűzésük. Mivel a gazdasági fellendülés eléggé gyenge, és sérülékeny, és a globális gazdaság és pénzügyi környezet sem túl kedvező, további tennivalóink vannak. A fiskális politikának sokkal felelősségteljesebbnek és növekedésorientáltabbnak kell lennie. Én azt látom magam előtt, hogy graduálisan, fokozatosan elérjük a fiskális kiigazítást, és megfelelő módon értékeljük azokat az elemeket, amelyeket nem feltétlenül gondoltak át elég alaposan a stabilitási paktum reformjakor, például az alacsony inflációt nem vették kellően figyelembe. Volt egy jó felvetés, amire szeretnék reagálni. Én azt mondanám, hogy az egyszerűsítés inkább nominális és inkább benchmark kiadásokra lenne szükség, nem strukturális mutatókra. Szerintem ebben az irányban haladunk, és egyébként ez jogilag nem inkompatibilis a fiskális kompaktal, annak a kettes cikkje ugyanis kimondja, hogy az EU jogszabályoké az elsőbség, és a deficitet pedig a bizottság határozza meg, ott pedig szerepel, hogy az kiadásokra vonatkozó benchmarkok a strukturális deficit alternatívájaként felhasználhatók. Aztán a makrogazdasági egyensúlytalanságokat ki kell igazítani, és akinek van fiskális mozgástere, azt használja ki. A harmadik elem az a költségvetés összetételére vonatkozik, és a befektetéseket hangsúlyozza. És itt rá is térhetünk a második aspektusra, a strukturális reformokra is szükség van a növekedési potenciál növeléséhez. Szerintem ez a benchmarking gyakorlat nagyon fontos, mert ahogy kollégám is elmondta, a, a versenyképességi tanácsok hálózata is nagymértékben hozzájárulhat. Ezzel a kevesebb az néha több, és a ciklusban egyébként konvergencia útmutatókat és útmutatásokat is javasolunk. A befektetéseket úgy lehetne erősíteni, és a reformokat is, hogyha teljes mértékben kihasználjuk az egységes piac kiteljesítésére vonatkozó eszközeinket. Lenne egységes tőkepiac, illetve a Juncker terv eszközét is használjuk fel. Ezzel a piac hibáit ki lehet igazítani, illetve lehetne a kiegészítő jelleget hangsúlyozni, ennek a tervnek a kiegészítő jellegét. Egy ilyenfajta politikai mix segíthetné az LKB expanzív monetáris munkáját, hozzájárulhatna a növekedés és munkahelyteremtés erősítéséhez. Viszont szükséges azt is garantálni, hogy a pénzügyi stabilitás meglegyen és emiatt szükséges világos jelzéseket adni arról, hogy a bankunió kiteljesítése be fog következni, és hogy intelligensen használjuk fel azokat a szabályokat, amelyeket elfogadtunk, és természetesen ezeket a szabályokat nem szabad megkérdőjelezni. A piacokat nem érdekli az absztrakt elméleti vita arról, hogy mi a megfelelő megoldás, a kockázatmegoldás és egyéb, kockázatmegosztás és egyéb témákban. A piacokat az érdekli, hogy mit teszünk a gyakorlatban, meg tudjuk-e oldani a konkrét problémákat, vagy sem. Gyakorlatilag a kölcsönös bizalom hiánya miatt esetleg megkötjük a saját kezünket. Ezért fontos a párbeszéd erősítése, elengedhetetlen a piacok bizalmának megnyeréséhez. És ez nem kevésben járulhat hozzá, ehhez nem kevésben járulhat hozzá a parlament közé együttműködés. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. Um... Köszönöm szépen. És ezzel a bevezető előadások végére értünk. Azt gondolom, hogy mind a négyen felvetette kellő számban kérdéseket, amelyeket meg tudunk vitatni majd 11 óráig. És gondolom, hogy türelmetlenül várják a résztvevőink a felszólalási lehetőséget. Úgyhogy a kollégák pedig a levezető elnöki feladatot akkor ellátják majd a vita során. Köszönöm szépen, elnök úr! Első felszólalunk a portugál parlamentből. Jorge Oliveira úr, két percre megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek! A strukturális egyensúly koncepciója nagyon fontos a fiskális kompaktban, hiszen a több mint 120%-ig eladósodott tagállamok fontos, hogy csökkentsék, leépítsék az államadóságot. A kérdésem a következő. Szeretném megtudni, hogy a struktúrális egyensúly megteremtése a jövőben fontosabb lesz -e. Szerintem a tagállamok számára ez egy nagyon fontos, lényeges terület, és a gyakorlatban meg kellene valósítani. És sok félreértés övezi ezt a kérdést, hogy hallhattuk az egyik előadónktól. Elnök, köszönöm szépen, André Postema. A holland első kamara, felsőház részéről. Tisztelt eh, kollégák, barátaim! A brüsszeli 13. cikk konferenciák Vilniusban, Rómában, Luxemburgban többnyire a gazdasági és pénzügyi válsággal, illetve annak a következményeivel foglalkoztak. Érdemes most nézőpontot váltanunk. Az EU alapvetően szolidaritásra épülő, optimista intézmény. Nem a félelem az alapja, nem a válság, hanem az együttműködés az alapja, a béke, a társadalmi haladás. És ennek tükröződnie kellene a fiskális kompaktról szóló 13. cikk konferenciák menetében is. Ma én a közpénzek, közkiadások minőségi felhasználására szeretném felhívni a figyelmet. Mert a konkrét szakpolitikai eszköz, rendszer gyakran fontosabbá válik a hatékony felhasználásnál. Több, szagáll, több tagállamban előre léptek ezen a téren, nem csak a kiadások legitimitása terén, hanem a hatékony felhasználásban is. Az elnökségtől, különösen Valeri Rabó asszonytól szeretném kérdezni, illetve a holland számvevőszéki kollégától a következőt. A legjobb gyakorlatok, illetve az új lehetőségek hogyan tárhatók fel a közpénzek hatékony felhasználása érdekében, illetve hogy megfelelő hatással járjanak. És ezeket a helyes gyakorlatokat hogyan tudjuk nem csak a nemzeti költségvetési folyamatba beépíteni, hanem az EU közösségi költségvetési eljárásaiba is. Köszönöm szépen. Mr. Elnök, most Dimitris Patadimulis úr, alelnökünk az Európai Parlamentből kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Dijsselbloem az ön által leírt célok elfogadott irányba mutatnak az ön gondolatai, csak ugyanakkor ez túl kevés, túl későn. Nem elég ennyi intézkedés a megfelelő eredményekhez. Az utóbbi években az átláthatóságot nagyon sokan kritizálták az eurócsoport működésében, és mindössze tegnap jelentett be néhány intézkedést a megfelelő irányba. Igaz, hogy a piaci bizalmat vissza kell nyerni, az európai gazdaságba vetett bizalmat, de legalább ennyire fontos az euróövezet működésébe vetett, illetve az unió működésébe vetett polgári bizalmat visszanyerni. És én azt látom ezen a téren, hogy kevesebb a beruházás, kevesebb a munkahely, nőnek a különbségek, kevesebb a kohézió, leszakadnak egyes régiók, több a feladat, mint amit eddig megvalósítottunk. Többet kell tennünk a célok érdekében. Tehát egyrészt kiegyensúlyozott költségvetésekre van szükség, de ugyanakkor több beruházásra, több európai összetartásra, több adóharmonizációra. Hogy végre meg tudjuk szüntetni az adóparadicsomokat. Nem hagyhatjuk, hogy Európában mindenki szabadon válogathasson egyetlen fizetőeszköz, de 28 különböző adórendszer között. És nagyon komoly államadóságok halmozódnak közben fel. Én azt gondolom, hogy úgy lehet könnyebben kilábalni, hogyha az ember nem csak Keynesre figyel, hanem arra is, hogy a gyakorlat mit diktál és igényel. 2017 után a jövedelem átcsoportosítások elképzelése, illetve a mm, több adó elképzelése nem megfelelő, időt veszítünk, és lekésük a feladatot. Elnök, Inesis Bokis a következő felszólalónk a lett parlamentből. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő kollégáim. A lett parlament audit bizottságát képviselem. Együttműködünk az állami számvevőszékkel, illetve az önkormányzatokkal, az állami hatóságokkal. Ellenőrizzük a köz, pénzek felhasználását. Határozatokat hozunk. A közvélemény elégedetlen, mert hosszan tart a felelős, felelősség megállapítása, akkor, amikor súlyos visszaélések történnek. Például, hogyha eltulajdonítják, vagy visszaélnek a forrásokkal. Vendrik úrtól szeretném megkérdezni a holland számvevőszék részéről. Az ön véleménye szerint az EU irányelvek gyakorlati alkalmazásán kellene-e dolgoznunk? Etéren kéne több munkát végeznünk, mert nagyon eltérő a tagállamok helyzete, tehát ezt a területet kéne továbbfejleszteni szerintem. Köszönöm. Elnök Káres úr. Merci, Monsieur le Président. Euh, la question... Köszönöm, elnök úr. Az európai szemeszter lehető legjobb alkalmazása nagyon fontos kérdés az euróvezet és az euró jövője szempontjából. Soha nem gondoltam, hogy ezen rendszer szankciókkal, vagy csupán fegyelmi módon működhet ez még inkább eltávolítja az európai polgárokat Európától. Tehát mindenféleképpen dolgozni kell azon, hogy az emberek magájuk, sajátjuknak érezzék ezt a rendszert. Inkább javítani kell a rendszert, akár az Európai Bizottság javaslatai révén. Azért is, mert az Európai Bizottság annak érdekében dolgozott, hogy sokkal jobban hozzá lehessen ezeket a javaslatokat a nemzeti viszonyokhoz igazítani, amikor ugye láthatjuk az Európai Bizottság ország specifikus ajánlásait, akkor az a benyomásunk, hogy az összes ország számára ugyanazon, ugyanazon ajánlásokat fogalmazzák meg. A nemzeti sajátosságokat szem előtt kell tartani, és mindenféleképpen párbeszédet kell folytatni a nemzeti parlamentekkel ebben az ügyben. Van egy olyan kérdéskör, amit most szeretnék itt kiemelni. Tegnap elhangzott, hogy túlságosan sok felügyeleti eljárás van, amelyek átfedik egymást, és néha ellentmondásos ajánlások megfogalmazásához vezetnek. Azt hiszem, hogy ezt a rendszert valahogyan össze kell olvasztani, ezeket az eljárásokat egyesíteni kell, amelyek egymással együtt léteznek, és ezek károsítják az ajánlások úgymond láthatóságát is. Azt hiszem, hogy dolgozni kellene az ütemtervvel kapcsolatos kérdéseken is, például ami Franciaországot illeti, az Európai Bizottság ajánlásainak megfogalmazása a költségvetést illetően jóval azután történik meg, hogy a parlamentben megkezdődne a költségvetési vita. Ez számos problémát vet fel, amelyet nehezen lehet kezelni. Tehát itt valahogyan a jobb időzítésen kell dolgozni, és az ajánlásokat egy kicsit előre, előbbre kell hozni, hogy kielégítőbbek legyenek. Thank you. Indeed, is an important point. Uh, köszönöm szépen, ez egy fontos felvetés. Alfred Szán következik az Európai Parlamentből. I don't see Mr. Sant. So, Pervans Berez. Szántó nincs itt, akkor Pervans Berez. Köszönöm, elnök úr, köszönöm ezt a találkozót amely valóban a 13-as cikk szellemiségének felel meg, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti eszmecserét tűzve célul. Fontos, hogy mindkét nézőpontból megvilágítsuk ezt a problémát a gazdaságpolitikai koordinációt illetően három észrevétel. Az első Nisselbrom elnök úr szót ejtett az euró vezet irányításáról. Köszönöm neki, és gratulálok hozzá. Azt hiszem, ezen túl kell lépni, különösen, hogyha azt nézzük, hogy az euró övezet integrációja folytatód, ennek folytatódnia kell. És az euróvezet működése ugye az a tanulság, amit levontunk például a Görögországgal zajlott tárgyalásokból, még bizonyosan nyújt lehetőséget a fejlődésre az eljövendő években, akár nem túlságosan messze tekintve is. Gisvandriknak is köszönetet mondok azért, amit mondott, két ok miatt. Egyrészt azt mondta, hogy nem hisz egy olyan gazdasági irányításban, amely túlságosan szigorú, tehát nem lehet csupán a szabályokra támaszkodni, mert egyfajta zsákutcába kerülünk, és az veszélyezteti a munkánkat létrehoztuk az eszközöket, amelyeket nem alkalmaznak, nem fejthetik ki ezek teljes hatásukat, akár a makroekonomiai egyensúlytalanságokat megfigyelő folyamatra is utalhatok, Nos, ez a folyamat még nagyon sok potenciált rejt magába, hogy szépen fogalmazzak. Két javaslat létezik. Még kidolgoztunk egy jelentést itt az Európai Parlamenten belül a gazdasági irányításra vonatkozó ajánlásokat illetően az euróvezetben. Két fő tengely van itt, amit ki kell emelni. Az egyik az euróvezetre megfogalmazott ajánlások használata tehát itt mindenféleképpen a ciklus előtt kell megfogalmazni a célokat, a beruházást illetően, a prociklikus jellemzőket szem előtt tartva, és külön figyelmet kell fordítani itt a beruházásokra. A második javaslat pedig, csak egy szó, egyfajta konvergencia kód, egy több éves tervezés az EU 2020-as stratégia célkitűzéseit illetően. Tehát az euróvezet ajánlásait jobban kell alkalmazni, és egyfajta konvergenciakódot kell kiépíteni. Köszönöm. Elnézést kérek, de nagyon szigorúan be kell tartanunk a két percet, mert egyébként nem kap szót mindenki, aki szót kért. Sir William Kess következik az Egyesült Királyság alsóházából. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Persze mi nem tartozunk az eurozónába, de azért minket is ránk is kihat az, ami az eurozónában történik, és itt van előttünk az az aprócska kérdés ugye a népszavazáson, hogy vajon kilépünk-e az EU-ból, illetve maradunk. Hadd reagáljak azokra a kérdésekre, amelyeket itt most feltettek nekünk minden a lé- ez a lényeget érinti. Arról beszéltünk, hogy a kiigazító mechanizmusok, amelyek az aszimmetrikus sokkokat lenyelték volna, nem voltak megfelelőek. Aztán szerepel a nemzeti gazdaságpolitikák koordinációja, és az, hogy ez nem volt elégséges. Aztán azt is láthatjuk, hogy az intézmények demokratikus deficitben szenvednek. Ez a probléma, és dióhéjban én ennyit is akartam mondani. Amit ma hallottam, és az öt elnök jelentése, ami ehhez kapcsolódik, tulajdonképpen egyfajta mozgalommá áll össze egy úgynevezett kontroll és parancs rendszerhez, ami megkérdőjelezi a demokráciát, és mi Westminsterben, hogyha feltételezhetem ezt, akkor már a 17. század óta azon dolgoztunk, hogy szuverenitásunk legyen, és az adózás, illetve a költségvetés felhasználása az a mi feladatunk legyen. A stabilitási és növekedési paktum, a német lépések, és így tovább ismeretesek. Most nem tudjuk, hogy Olaszország hol áll, és mit fog tenni. Ezek a problémák mind azt a tényt igazolják, hogy van egyfajta szakadék vagy távolság az intézmények és az in, in, állampolgárok között, és az EU nem tudja ezt megoldani. A nemzeti parlamentek kellenek, hogy mindennek a középpontjában álljanak. Egyébként David Cameron, Cameron a Bloombergi beszédében ezt el is mondta. Én egyetértek vele, szerintem ő messze megy, elég messze megy a tárgyalásokhoz, és abban állapodtunk meg, hogy azért kellene eltávoznunk az EU-ból, mert nem elég következetes tehát ez a végrehajtás. Gerasimos Paluras következik, mondja az elnök. Köszönöm, Szóval Ελλάδα έχουμε... Tudom, elnök úr, Görögországban Nos, néha nem akarjuk észlelni eh, bizonyos problémák, problémák létezését, és ez igaz az euróövezetre is. A stabilitási paktum fékezi a növekedést, egyfajta korzet ez, amely eléggé szoros. Láthatjuk, hogy mi történik Görögországban és Franciaországban. Ma hallhattuk ezeket az optimista megszólalásokat. Szó esett itt a közkiadások növeléséről 0, valahány százalékkal tehát ki lábalhatunk-e vajon a mi recesszióból eh, ebben a helyzetben? A Nemzetközi Valuta Alap eh, programja nem volt sikeres, amikor ezt a receptet alkalmazta. És az nem csupán az én országomra, Görögországra igaz, amely tragikus helyzetben van, hatalmas a munkanélküliség, recesszió uralkodik, a munkavállalói jogainkat is megnyírbeltek. Görögországban meg háromszorozódott az adósságállomány ezen elmúlt öt évben, amióta ezen megszorítási politikát alkalmazzák. Ez a recessziós korzet tehát egy teljesen eltérő koncepció. Az USA-ban ugyanakkor kezdődött a recesszió, mint amikor a hanyatlás ránk is lesújtott. Ott viszont két-három év elteltével visszatért a növekedés, és ezen el kell gondolkodnunk. Aztán az Európai Központi Bank politikájában is lassulást tapasztalhatunk, és zárom is a szavaimat, elnök úr, beruházásokra van szükség. Köszönöm. Mr. Kathleen Csöbör Katalin következik a Magyar Parlamentből. A gazdasági kormányzásra vonatkozóan számos gyakorlat alakult állami parlamentekben. A Magyar Országgyűlésben az Európai Ügyek Bizottsága kiemelt szerepet tölt be ezen a téren, hiszen nyilvános bizottsági ülések keretében vitatjuk meg a gazdaságpolitikai koordináció lényeges pontjait az Európai Bizottság, illetve a kormány képviselőjének expozéját követően legutóbb tavaly decemberében beszéltük át részletesen az európai bizottság e témakörben november végén kiadott dokumentumait továbbá a bizottság ülés során áttekintettük az elmúlt öt európai szemeszter tapasztalatát is. most mindkét témakör vonatkozásában kvánom kifejteni a magyar álláspontot. magyarország általánosságban egyetért a two thousand and sixteen évi növekedési jelentésben foglalt legfőbb prioritásokkal és a riasztási mechanizmus jelentés hazánkra vonatkozó megállapításaival is. Azonban hiányoljuk az európai szemeszter eredeti céljáról, azaz az Európa 2020-as stratégia végrehajtásáról szóló megállapításokat. Üdvözöljük az ország specifikus ajánlások rövidebb és egyszerűbb megfogalmazását is. Az ajánlások megvitatása során meglátásunk szerint több időt szükséges fordítani az érdemi párbeszédre, hiszen kiemelt cél hogy olyan ajánlások kerüljenek megfogalmazásra amivel a tagállam is egyetért sajátjának érez. emellett lényeges hogy az ajánlások általános szakpolitikai célokat irányokat határozzanak meg. a tagállamoknak elegendő mozgásteret kell biztostani a megfelelő gazdaságpolitikai eszközök kiválasztásához véleményünk szerint mindez jelentős mértékben hozzájárulna az országspecifikus ajánlások érdemi végrehajtásához. végül bzom abban hogy az idei évben kiadandó ajánlások valós képet fognak festeni a magyar gazdaság teljestményéről és a kilátásairól. köszönöm. Thank you, Mr. Joachim Poss, German Bundestag. Joachim Poss, a Bundestag részéről. Ja. Ja, Herr Präsident. Elnök úr, tisztelt kollégák! Ami meglep, az eddigi beszámolókból hiányzott egy fontos pont a versenyképességhez kapcsolódóan. Nagyon sok tagállamban a versenyképességet még akadályozza a korrupció, az adócsalás, a nepotizmus. Nem akarom most itt ezeket a helyszíneket néven nevezni. Fontos a versenyképesség visszanyerése és az elveszett bizalomé is. Az őszinte bizal, adófizetők részéről ez is egy fontos téma, amit fel kell itt vetnünk. És ebben az összefüggésben Dijsselbrum úrhoz intézem konkrét kérdésemet, hogy a holland elnökség, a holland kormány talán átgondolja el, hogy saját példájával az adóval kapcsolatos kérdésekben a tisztességes adófizetőket károsító adófizetési gyakorlatok tárgyában Hollandia példájával tudna-e mozgást vinni erre a területre, hogy az adó dömping megszűnjék a holland elnökség konkrét kezdeményezése révén. Thank you. Fran Köszönöm szépen, Francesco Cariello az olasz parlamentben. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Az olasz tapasztalatot szeretném megosztani önökkel. Olaszország bevezet megtette a költségvetési semlegességet a fiskális kompaktusnak következően, köszönhetően 2012-től. Gyakorlati oldalon háromszor is elhasztották a középtávú célkitűzés elérését. Jelenleg 2018-ra tűztük ki ezt a célt. Tehát az objektív adatok alapján a fiskális kompakt nem okoz, nem eredményez semmiféle fejlődést országunkban, az objektív adatok mutatják, hogy egész Európában ugyanez a helyzet. Ezt az időt arra szeretném használni, hogy jelzem, hogy az Európai Bizottság azon döntése, amely a Fiscal Board létrehozására irányul, még inkább megerősíti azt a demokratikus deficitet, amelyet a fiskális kompakt és az Európai Parlament hozott létre a költségvetés ellenőrzésben. A megszorítások csak azt fogják eredményezni, hogy a fejlődés tovább fékeződjön országunkban és egész Európában. A demokratikus deficit abban a tényben is megmutatkozik, hogy ezt a döntést úgy hozták meg, anélkül hozták meg, hogy a nemzeti parlamenteket meghallgatták volna, és ezt a döntést az Európai Bizottság autonóm módon hozta meg. További hatásköröket adtak az Európai Parlamentnek. A nemzeti parlamentek legalább véleményt kellene, hogy tudjanak nyilvánítani az államháztartást ellenőrző bizottság tagjainak megválasztását illetően itt sokkal inkább be kellene vonni a nemzeti parlamenteket ebbe a folyamatba. Köszönöm. Erik Faromöi. Erik Faromöi a belga parlamentből. Ha jól olvastam a nevét. Köszönöm szépen, elnök úr. ellent kell, hogy mondjak Kászornak, mert a belga költségvetés vitájában az Európai Bizottság felhívta arra a figyelmünket, hogy a költségvetésünk egyre komolyabb összegre rúg, illetve a Nemzeti Bank, valamint a számvevőszék a költségvetés vitája során kifejtik a véleményüket. A kérdésem a következő, 2,9%-on tart Belgium, tehát 3% alatt vagyunk, ugyanakkor magasabb az államadósági szintünk. A nemzeti parlamentek jelenleg megállapodásra törekszenek. Belgium vállalta, hogy 2018-ra egyensúlyt teremt, illetve nominális egyensúlyt fogunk 2019-re elérni. Látni kell, hogy ez egy nagyon nehéz kérdéskör. És évente csak egy százalékot tudunk lefaragni a költségvetési hiányból. Arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy az Európai Bizottsággal elért megállapodások a növekedési és stabilitási paktum keretében némi magyarázatot igényelnek, azt is látni kell, hogy a menekültügy kezelése, a gazdasági növekedés, ezek egymásnak ellentmondó célok, illetve a kiadások fokozódnak, a növekedés pedig lassul, illetve csökken, romlanak a prognózisok, úgyhogy ezt is figyelembe kellene venni. Nem tudom, hogy a bizottság ezt megteszi-e. a közkiadások iránti növekvő igényt például figyelembe veszi -e a bizottság a tagállamok helyzetével együtt. Rita Miller, a finn parlamentből a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Finnországban elméletben a parlament kiválóan irányítja a kormány által meghozott döntéseket. És az Európai Tanácsban a kormányunk dönt. Sajnálatos módon az európai szemeszter kapcsán el kell mondjam, hogy nem sikerült elég hatékonyan kezelnünk ezt a kérdést a finn parlamentben, illetve a polgárainkkal sem tudtuk megismertetni ezt a területet nem érzi a finn nép a kérdés gazdájának magát. Tehát várjuk a jó tanácsaikat, a javaslataikat. Akkor, amikor a közös gazdasági ügyeinkről eszmét cserélünk, vitát tartunk uniós szinten, úgy gondolom azt is látni kell, hogy nemzeti parlamenti szinten szintén szükség lenne erre. A nemzeti szervezetek, partnerek fontos, hogy részt vegyenek az ezzel foglalkozó eszmecserékben. Azután egyszerűsítésre lenne szükség, és az időtemezést hatékonyabbá kellene tenni, hiszen ez lényegi hatással jár arra, hogy a nemzeti parlamentek mennyiben tudnak egyáltalán részt venni, vagy befolyásolni az európai szemesztert. örülök annak is, hogy azt hallom, hogy egy kormányciklusra terjed neki az európai szemeszter, és nem néhány hónapra. Ugyanakkor ebből adódik az a kérdés, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap eredményes működése mit igényelne. Hogyan tudnánk jobban hasznosítani? A nemzeti döntések hogyan vezethetnek európai többletértékhez? Köszönöm szépen. Anastasius Koralis a görög parlamentből. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utóbbi években én már sok éve szeretnénk integrált európai gazdaságot uniós szinten. Erre mechanizmusokat, gazdasági irányítási struktúrákat alakítottunk ki, és ez nagyjából működik is. A szuverenitás nagy részét áthelyeztük az európai intézményekhez. Folyamatosan költségvetésről és gazdasági pénzügyi stabilizáló mechanizmusokról tárgyalunk. Ugyanakkor azt is ki kell mondanunk, hogy ez nem egy átlátható rendszer, és bizonyos esetekben még csak nem is hatékony. Tehát kialakul egy mély válságban lévő gazdaság képe ebből, amely a nemzetközi rengéseknek, ingásoknak erősen ki van téve. Ezáltal lecsökken a bizalom, unió ellenesek lesznek az emberek, mert romlik a gazdaság, emelkednek az adók, romlanak az életkörülmények, és a központi hatalom erősödik. Kudarcot vallott az egész modell, mégis folytatódik a működés. Amikor alternatív megoldásokat keresünk, az európai intézmények egyszerűen a piacok diktátumát követik. Tehát ha rosszul működik a piac, akkor az európai integráció is rosszul működik. A demokratikus ellenőrzés pedig igen korlátozottan tud érvényesülni az eljárásokban. A választott képviselők ellenőrzése, ráhatása a gazdasági ügyekre rendkívül gyenge. És a nemzeti parlamentek, kormányok döntéseit, állásfoglalását nem is veszik komolyan. Az egyetlen iránymutató erő a piac. Úgyhogy az európai polgár véleményét az utóbbi tíz évben figyelembe se vették. Hogyha nem jó irányba alakul a népszavazás, ahogy ugye Írországban, Görögországban, akkor figyelmen kívül hagyják. A Faulkner képviselő kapja meg a szót a BIT felsőházból. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna a kollégákat felől biztosítani, hogy nem csak egyetlen vélemény létezik az ügyben, hogy marad-e Nagy-Britannia az EU tagja, avagy sem. A felsőház a másik véleményt képviseli. Mi nagyon szeretnénk, hogyha siker övezné a tárgyalásokat, és azért küzdünk, hogy eredményt tudjunk elérni. Az ország specifikus ajánlásokról szeretném megkérdezni eh, Blum urat. Nagyon épületesnek tartom a javaslatait, ugyanakkor a szociális partnerek bevonását szerettem volna megemlíteni. Tegnap vitát tartottunk arról, hogy a, az eredményjelző rendszer, a mutatószámok hogyan alakulnak. Én szerintem ez szöges ellentétben áll az ország specifikus ajánlásoktól várt eredményekkel. Hát vagy rábízzuk a nemzeti szintre, a tagállami szintre, a parlamentre ezt a kérdést, vagy pedig rákényszerítjük a tagállamokra központi jelleggel ezeket az elképzeléseket. Az utóbbi gondoltok, mint hogyha a központi hatalom felé mutatnának. Mi Nagy-Britanniában nem a szociális partnereket szoktuk bevonni, hanem konzultálunk, hatásvizsgálatot, tanulmányt készítünk, és nagyon sok fék és ellensúly egészíti ki azt a rendszert, amelyben a jogszabályok végül kialakulnak, megszületnek. Nekem úgy tűnik, hogy a szociális partnereknek a bevonása, illetve a szociális mutatószámoknak a központi bevezetése rossz irányba mutat. A kérdésem mindenkihez szól, aki úgy érzi, hogy szeretne erre válaszolni az elnökségből. Úgy érzi-e az euróövezet, hogy megérett az idő egy központi államkincstári lépése, egy ilyen hatóság kialakítására. Nekem úgy tűnik, nem is vagyunk az euróban, de mégiscsak szerintem szükség lehet egy kincstári szerepre. Mit gondolnak erről? Elnök Paulo Pereira, a portugál parlamentből. Jó napot kívánok! azzal szeretném kezdeni, hogy Portugália intézményi szinten és szakpolitikai szinten is ellátja a feladatát. Intézményi szinten létrehoztunk egy független adóügyi tanácsot, egy fiskális tanácsot, amely a költségvetés és a makragazdaság ügyeit nyomon követi, illetve egy költségvetés támogató szervezetet hoztunk létre, amely az Európai Bizottsággal folyamatosan konzultál, és Elvégeztük tehát a feladatunkat, létrehoztuk a szükséges intézményeket, csökkentettük a deficitet, a GDP arányos államadóságot, és igyekszünk lejjebb hozni, úgyhogy maradtak még problémák, de a hozzászólásom első részében azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi követjük a szabályokat, betartjuk őket. És a gazdasági, illetve fiskális kormányzás európai szintű ügyeivel is egyet tudunk érteni. Kérdésem Dyson Bloom úrhoz szól. Mi a véleménye arról, hogy van-e a világban bárhol példa arra, hogy monetáris unió, fiskális unió nélkül működhet-e, illetve az aszimmetrikus megrázkódtatásoknak való kitettség mit jelenthet? Mennyire veszélyeztetheti ezt az egységet? Az eurócsoport mennyiben törekszik fiskális unióra. Hiszen a központi uniós költségvetés a GDP 1%-a, 85%-a kötött felhasználású az európai pénzeknek. Már a menekültügy forrásainak előteremtése is problémát jelent, hiszen minden pénz megvan, fel van pántlikázva, tehát az euró számára ez komoly kockázatokat jelent. Hogy látják ezt? Alfred Sound. Köszönöm el, akkor mindannyian felhangsúlyoztuk, hogy szükség van a gazdasági fellendülésre, és azt mondták nekünk, hogy az államháztartás konszolidálása, illetve a reform szükséges, és akkor utána minden megoldódik. Renci úr a La Republikában írt erről egy nyílt cikket, nem történt meg a szigorító intézkedések hatására a növekedés és a munkahelyteremtés. Tehát a megszorítások nem vezettek sehova, máshol, ahol nem voltak megszorítások, a növekedés sokkal gyorsabb volt. Az eurozóna növekedése az, az olajárak csökkenése miatt van, az árfolyam változás miatt van, és az LKB e easing politikája miatt, és azt mondják, hogy folytassuk a megszorításokat. A likviditás bővült, nem pedig a befektetés. Az infláció erősödött, és így a befektetések, az új befektetések is csökkentek. Nem lesz így sem magán, sem pedig állami befektetés. A magánszféra befektetői az állami befektetéseket követik, nem pedig előttük mennek, és ezt megismétlem a magánszféra vár az állami szférára. Tehát Európában állami befektetésekre van szükség. Az oktatásban, az iparosításban, akkor is, hogyha ez most már üres szlogenné vált. A digitális eszközökbe is be kell fektetni, idősek otthonába, szociális lakhatásba, és így tovább és minden nagyon-nagyon lassan történik. Tavaly a Nemzeti Parlamenti Találkozón ugyanezt elmondtam, és most megismétlem, a stabilitási és növekedési paktum szabályai az okai ennek a problémának, mert nem különböztetik meg a költségvetési kiadásokat, a deficit és a kiadások számításakor, a közfinanszírozás, az állami finanszírozás konszolidálását várják el, és ahhoz olyan irányban nyomják a kormányokat, hogy csökkentsék az állami kiadásokat, és így az állami befektetések sem valósulhatnak meg. Most megadhatjuk a szót még két hozzászólónak. Arra kérem őket, hogy egy-egy percre korlátozzák magukat. Mark François következik a francia szenátusból. Oui, thank you. Bonjour, je... Jó napot kívánok! Egy kérdést szeretnék feltenni, amelyek az orientációkra vonatkoznak. Az öt elnök jelentésében a termelékenységre vonatkozóan, ugyanis az öt elnök jelentésében az szerepel, hogy az európai szemeszter és az egyensúlytalansági folyamat lehetővé tette, hogy csökkentsünk számos problémát, azonban még sokat tennivaló. Minden államban egy verseny hatóság létrehozását tartják kívánatosnak, és európai szinten pedig egy szervezetét, amely összefogná ezen hatóságokat, ezen nemzeti versenyhatóságokat és a termelékenység, illetve versenyképesség hatóságait. Tehát az első kérdésem, hogy szükséges -e egy ilyenfajta plusz struktúra létrehozása, hiszen minden országban léteznek már hasonló hatóságok, és a második kérdésem az, hogy a, az elnök beszámolt a Belgium, illetve a Hollandia tapasztalatairól, ahol ilyen hatóság létezik. Vajon hogyan működik? Ezt kaphatunk erről pontosabb információkat. Manuel Rodriguez. Köszönöm, Manuel Rodriguez következik a portugál parlamentből. One minute. Eh, sobre as questões abordadas. Köszönöm, elnök úr. Nos, azon kérdéseket, illetően melyekkel ez a panel foglalkozott, itt az eszmecsere a csökkentés rétmusára vonatkozott a strukturális deficit esetében. Gyakran az egyes országokban szót ejtenek egy 5%-os csökkentési ritmusról. És ez természetesen az államadóság csökkentését is felgyorsítaná. Fontos ez a KKV-k számára, fontos a beruházások ösztönzése szempontjából. Azt kérdezem tehát a panel részvevőjétől, hogy miért csupán egy szabályra összpontosítottak a fiskes kompakt esetében, mikor létezik egy második egyszerű közvetlen szabály is. Köszönöm szépen. Akkor itt az idő, hogy a válaszok is megfogalmazódjanak ezekre a kérdésekre, Deisenberg úr először. Köszönöm szépen, Roberto, nagyon sok kérdést tettek fel a képviselő kollégák. Nem tudom, hogy hány percet adsz nekem, három percet? Hát, <laughs> nem lesz könnyű a feladatom. Úgy látom a lényeg az itt a kormányzás jövőbeli modelljéről szól, tehát hogy hogyan tervezzük ezt most meg. Nagyon szigorú szabályok vannak, a központból az országok felé áramlanak ezek, és az országok felelőssége az, hogy megfeleljenek ezeknek a szabályoknak. Lehet, hogy megfelelőek ezek a szabályok, de hatékonyabbá és érthetőbbé kell ezeket tennünk az állampolgáraink számára. Most így működünk, tehát a felelősség a költségvetési döntések, reformok, az adóbeszedési rendszer meg tervezése az még mindig nemzeti felelősség. Azért mondom ezt, mert egy-két képviselő, aki ma szólt, tulajdonképpen azt mondta, hogy a mi problémáink azért vannak, mert itt van ez a növekedési és stabilitási paktum. Én továbbra is vitába fogok ezzel szállni az eurozónában és a nemzeti és a tagállamokban a problémák a rossz nemzeti politikák miatt születtek meg. Most nincs idő ebbe belemenni, de két oldalon bárkivel szívetes, szívesen visszába, vitába szállok ebben. De egyébként mondhatják azt is, hogy hát nem működik, persze szigorúak a szabályok, de most itt hallottuk, hogy ezeket a szabályokat sokan figyelmen kívül hagyják, én azért azt mondanám, hogy nem teljesen, csak részben, de mindannyian jó irányba megyünk, csökkentjük a deficitet, az államadóságot, növekednek a befektetések, és így tovább. Tehát én egy picit azért optimistább vagyok, mint a grafikonon azt láthattuk, de a lényeg az, hogy szabály alapú ez az egész, és a nemzeti kormányok és nemzeti parlamentek hozzák meg a döntéseket, hát ez a módszer nem működik. Akkor nézzük az ellenkezőjét, központosítsunk mindent, vegyük el a felelősséget, és vonjuk át ide központ, a központba de hát a demokratikus legitimitásról, a közvélemény támogatottságáról beszélünk, hogyha ezt észben tartjuk, akkor egy ilyen lépés eléggé kockázatos lenne. És miért mondom ezt? Ha mindent központosítunk, akkor ne felejtsük el, hogy a nyugdíjrendszerek jövőbeni tervezése is itt zajlana Brüsszelben. Ugyanez vonatkozik az egészségügyi rendszerre, ugyanez vonatkozik a szociális modellekre, az egyes országokban pedig itt hatalmas különbségek vannak a tagállamok között. Tehát akkor minden itt dőlne el Brüsszelben. Elkerülhetetlen lenne ez, mert ezek olyan döntések, amelyek valóban befolyásolják azt, hogy a gazdaságaink hogyan működnek a jövőben, hogy a költségvetés fenntarthatóvá válik-e a jövőben vagy sem. Tehát észben kell ezt tartanunk, amikor azt mondjuk, hogy több kormányzásra van szükség a központban, akkor ez a szabályalapú rend, és a szabályalapú rendszer, amely a nemzeti szintnek nagy mozgásteret ad, de ez nem működik, akkor fel kell, hogy ismerjük, hogy ez mit jelent. Én nem vagyok forradalmár, én inkább az evolúcióban hiszek, tehát hogy szépen fokozatosan erősítjük a monetáris uniót, nem kell velem egyetérteni, de szerintem nagyon-nagyon vigyáznunk kell arra, hogy a közvélemény támogatását ne veszítsük el, hogy a nemzeti szintről, a nemzeti parlamentektől ne vonjunk el túl sok hatalmat a központ felé, mert ez a projektet veszélyeztetheti. Én ezért mondtam, hogy ezek a nemzeti versenyképességi tanácsok vagy testületek milyen fontosak. Persze azt is mondhatják, hogy jaj, Istenem, egy újabb intézmény az eddigi kupac tetejébe, és lehet, hogy igazuk van, de én azt szeretném, hogy tapasztalatainkat megosszuk egymással, mármint a tagállamok, és hogy sokkal ügyesebbek legyünk a tervezésben és a reformok végrehajtásában. És persze ehhez a szociális partnerek bevonására is szükség van. De hogyan szervezzük ezt meg? Nemzeti szinten. A szociális párbeszéd az egy nemzeti szintű valami kell, hogy legyen, és ebben például Hollandiában regge, rengeteg tapasztalatunk van. Bevonjuk a szakszervezeteket, a munkaadókat, a tanácsokat, és így tovább. A Nemzeti Versenyképességi Hivatallal is tapasztalatunk van már. A központi tervhivatala neve eléggé kommunista elnevezés ez, de ezek a kollégák a központi tervhivatalban elmondják nekünk politikusoknak, tanácsot adnak legalábbis, hogy hogyan tervezzük meg a reformokat oly módon, hogy a politikai célkitűzéseinket el tudjuk érni és hogyha nagyon rossz tervekkel állunk elő, akkor ők elmondják nekünk, őszintén azt mondják, hogy figyeljetek, gyerekek, a hosszú távú fenntarthatóságot kockáztatjátok, ha így jártok el, inkább ezt a megoldást választátok, mert akkor sikerül a célokat megvalósítani. Tehát ez nagyon hasznos a politikák értékelésében és alakításában. Én nem mondom azt, hogy mindenki kövesse a holland példát, csak azt mondom, hogy jobban, ügyesebben kellene a reformokat megterveznünk és végrehajtanunk, csak így tudjuk fenntartani az európai szociális modellt tehát több növekedésre van szükségünk, és jobb politikákra. Ami számomra nagyon fontos, ez egy jólétben élő kontinens, jóléti országokkal, jóléti szociális modellel, és mind a két oldalt meg kellene tartani. A jólétet és a szociális modellt is, legalábbis ez az én véleményem. Most pedig még egy utolsó dologra kitérnék. Joachim Poszúr tette fel az adóelkerülésről. Én ugye az Ökofin elnöke vagyok most, és napirendünkön szerepel az Európai Bizottság javaslatainak tárgyalása. De bocsánat, még hagyd térje ki arra, hogy Hollandia mit tesz. Én ugye nem holland miniszterként ülök itt, de megkérdezte tőlem, hogy mit tesz Hollandia, úgyhogy ezt is gyorsan elmondom. Megállapodtunk Németországgal, hogy az európai intézkedések elfogadása előtt is kicseréljük adószabályainkat. A németek is kritizáltak bennünket, ugyanúgy, mint mások, akkor azt mondtuk, hogy tessék, átnyújtjuk az előzetes adó megállapodásainkat, amelyek megszülettek Hollandiában, és akkor a német fél is tegye meg ugyanezt mindenfajta kétoldalú adóztatási szerződést kiigazítunk most, a kettős adóztatás elkerüléséről volt szó ezekben a szerződésekben, de most a kettős nem adózás is bekerül ezekbe a szerződésekbe, mert ez egy probléma, hogy valaki sehol nem adózik. Én ezt most elismerem, és nagyon igyekszünk ebben a szemeszterben megállapodni a tanácsban a bizottsági javaslatokról. Ehhez az önök támogatására is szükségem van, tehát a német támogatásra is szükségem van, illetve az összes többi kormány támogatására szükségem van, hogy mindenki fogadja el a csomagot, ne kezdjen el kereskedni, és ne kezdjen el, ne kezdjen el azt mondogatni, hogy jaj, még, még több időre van szükség. Intézzük ezt el ebben a szemeszterben, tehát remélem, hogy a kormányok támogatása meg lesz. Köszönöm szépen, mondja az elnök és Hendrik úr következik. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Szakmailag eh, szólva, én eh, szerénynek tartom magamat, hogy egyetlen kérdésre szorítkozom a válaszomban, hogy spóroljak az idővel. Hogyan tehetjük hatékonyabb és eredményesebbé a közpénzek felhasználását? Teljesen jogos a kérdés, számos lehetséges választ látok. Két lehetséges válaszra térek ki először is. A kiadási rendszerek, például Hollandiában sok milliárd eurót ad át a központi kormány konkrét célok finanszírozására az önkormányzatoknak. Hatékonysági szempontból rossz ez a rendszer. Miért? Mert az önkormányzat előtt egyetlen cél lebeg, hogy a teljes összeget felhasználja. Mi ennek a hozzáadott értéke, a többletérték az adófizető, illetve a közvélemény a társadalom szempontjából? Ez másodlagos kérdésé válik. Érdemes felhívni erre a figyelmet. Az ilyen jellegű megoldásokat le kell építeni. Ugyanez vonatkozik az EU pénzek tagállami szintű felhasználására. Mind a 28 tagállami kormány Európában elsősorban azzal foglalkozik, hogy az összes lehetséges pénzt magához vonja és elköltse Európából. És nagy a hallgatás ebben az ügyben, főleg akkor, ha valaki felteszi a kérdést, hogy mit használt ez a társadalomnak, mi volt a többletértéke. Ez Hollandiában is így van. Tehát ezen a téren kellene fejlődni, javítani a helyzetet. Aztán a második lehetséges eh, válasz, szerintem untatni fogom önöket ezzel az elgondolással, jobb információ áramlást kell biztosítani arról, hogy a közpénzeket pontosan mire és hogyan költötték. A holland számvevőszék elnökségi tagja vagyok az utóbbi néhány évben, és sokszor megdöbbent, hogy a közpénzek felhasználásáról mennyire hiányzik a tájékoztatás. Egyszerűen nincs információ, így nem tudjuk megállapítani a társadalmi hatásokat, nem tudjuk továbbfejleszteni a projekteket, a programokat, nem tudjuk levonni a tanulságokat, nem tudunk értékelést készíteni. Tehát itt óriási fejlődési lehetőség van még. Hatékonyabb tájékoztatásra van szükség. Nyilvánossá kell tenni az adatokat a vállalkozásokat, az állampolgárokat, a szervezeteket be kell vonnunk a közpénzek felhasználásának az ellenőrzésébe, nyomunk követésébe. És ez drámai módon javítaná a hatékonyságot. Köszönöm szépen. Köszönöm. Valéri Rábó. Thank you, uh, thank you very much. I would like to come back on the... Köszönöm szépen. A struktúrás deficitre szeretnék visszatérni. Néhány kérdés elhangzott erről is és a bizottság felé tennék egy javaslatot. Hogyha meg tudjuk oldani, hogy a honlapra országonként felkerüljön az a kulcsmutató, hogy a struktúrális deficit cél számszerűen mennyi, illetve a struktúrális deficit esetleges csökkentése mennyi volt, és ez hogyan hatott a növekedés és a beruházásokra. Mert azt gondolom, hogy a növekedést mindenki világosan érti, azt is érti, hogy Mit jelent az, hogy tényezők hatnak a növekedésre? Mondjuk, csökkentjük 0,1%-kal vagy 0,2%-kal a struktúrás deficitünket. Mi ennek a hatása országonként a gazdasági növekedésre? Hogyan hat ez a beruházások szintjére országonkénti lebontásban? Hogy mindenki érthesse, átláthassa, hogy a struktúrás deficit csökkentése hogyan hat vissza, hogy hogyan üt vissza. Én azt gondolom, hogy a közpénzekkel való hatékony gazdálkodást ez segíteni, különösen a struktúrás deficit kezelése terén. A második javaslatom, amit szeretnék felvetni, és teljesen egyetértek önnel, önökkel, hogy akkor, amikor közpolitikai intézkedéseket megtervezünk, vagy értékelünk, akkor ezek hogyan kapcsolhatók a 2020-as céljainkhoz. Például Franciaországban ezt és ezt tesszük, Olaszországban, Hollandiában ilyen és ilyen intézkedéseket hozunk, de hogyan kapcsolódik ez a 2020-as céljainkhoz, stratégiánkhoz? Mi ennek a többletértéke munkahelyteremtésben, illetve gazdasági növekedésben? Na azt gondolom, hogy ezzel a két javaslattal vagy elképzeléssel az egyik, hogy a közpénzeket hogyan kezeljük, hogyan gazdálkodunk velük, a másik pedig, hogy a szakpolitikáinkat hogyan alakítjuk tagállami szinten, a nemzeti parlamentek vitája révén, és mindez hogyan kapcsolódik a 2020-as céljainkhoz, Ezeket szerettem volna tehát felvetni. Az egyik gondolatom az volt, hogy a struktúrás deficit csökkentés növekedésre gyakorolt hatását kellene nyomon követni beruházásokban, illetve munkahely teremtésben. Ennek az lenne az előnye, hogy az európai polgár átláthatná, hogy hogyan hatnak ezek a tényezők egymásra. Elnök, köszönöm szépen. Jó magam is szeretnék egy általános kérdésre választ adni a belga parlamenti képviselő részéről. És Dyson, Dyson úr egyik kijelentésére, a fokozatos megközelítésre is kitérnék ennek keretében, mert azt hiszem, hogy feketén-fehéren gondolkodva nem jutunk messzire. Ideális esetben, ahogyan említettem, az euróövezeti pénzügyminiszter kinevezése egy logikus és értelmes lépés lenne. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy központilag Brüsszelből ő szabályozná a tagállami költségvetéseket. Tehát nem központi irányítást jelentene ez. De ha ilyen elképzelés föl is vetődik, semmiképp nem fog hamar megvalósulni annak alapján, amit hallottunk, azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi mechanizmus nem optimális, ez igaz, de nem lenne helyes kijelenteni, hogy egyáltalán nem működik. Mert éppen azt hallottuk, hogy a költségvetési gazdaságpolitikai döntésekre igenis hatással jár, hatást gyakorol. Tehát van mozgásterünk. És az a kérdés, hogy hogyan tudjuk a célokat felvállalhatóvá tenni, ahogyan hallottuk is a szakértőnktől, és hogyan tudjuk mindezt összehangolni a bővülő koordinálással, illetve a bővülő értékelési lehetőségekkel. És a rugalmas kommunikációt az ezzel kapcsolód, ehhez kapcsolódó kérdésre is szeretnék kitérni. Például nem tiltják a szabályok, hogy a menekült válságra a forrásokat teremtsünk. Erre megvan a mozgásterünk, illetve a struktúrális alapok középtávú céljaiból el tudunk különíteni különböző összegeket, valamint a struktúrás deficit csökkentése sem üti ezeket a célokat. Tulajdonképpen nincs teljesen bekorlátozva a mozgásterünk. Én a tanács kijelentését is vitatom, hogy itt évről évre tudunk csak döntéseket hozni, azért lehetséges ennél nagyobb léptékben gondolkodni, és én hangsúlyoznám, hogy létfontosságos struktúrális deficitnek a csökkentése, ennek a szerepe. Nem csak az összetételeinek az elemzése, hanem hogy hogy határozzuk meg, hogyan számítjuk jelen pillanatban, illetve milyen potenciális növekedés a hatása. Nos, a hazámban, mert ezt az országot ismerem a legjobban, ott nem kezeljük automatikus összefüggésként, hogy a struktúrális deficit csökkentése fékezi a növekedést, és a növekedés pedig egyben növeli a struktúrális deficitet. Tehát eh, nem kell abból kiindulni, hogy 1% növekedés az 1% struktúrális deficitet fog jelenteni. Tehát minden esetre érdemes egy kicsit mélyebben megvizsgálni és megérteni ezt, mert a valóta alapnak a nominális követelményei, még ha nem is teljesen partvonalon kívülre helyezik a struktúrás deficit jelenlegi fogalmát, de előre mutatnak. Úgy gondolom, hogy ebbe az irányba tudunk fejlődni, és a nemzeti, illetve európai szintű felelősség és kötelezettségvállalások jelentik a megoldást azt gondolom, hogy a mai eszmecserében felvetett konkrét szempontok a jövő számára is hasznos alapanyagot jelentenek majd. Most pedig átadom a társadalmok úrnak a, a zárszó erejéig a szót. Most azt hiszem, hogy mindenképpen nagyon hasznos volt a, a vétánk. Ne veregessük egymás vállát túl hosszasan, amúgy is belenyúltunk a kávészünetbe egy negyed órával, úgyhogy Kifutunk az időből. A fő kérdések, problématerületek elhangzottak, úgyhogy most gyorsan szünetet hirdetek, és fél tizenkettőkor folytatjuk. Annyit szeretnék bejelenteni, hogy a Yehudi Menuhin területen van a kávészünet, ott fogyaszthatják a kávét, és a nemzeti parlamentek képviselőit